Szóbeli választ igénylő kérdésről van szó. Mi az a szociális tripla A minősítés? Így hangzik a kérdés. Most pedig megadnám a kérdés szerzőjének, Hendel úrnak a szót, 5 perce van parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A szociális helyzet nek Európában sürgősen szüksége van egy AAA e minősítésre, ez kétségkívül így van, úgy tűnik most már ez az üzenet eljutott a bizottsághoz is. Mindenki tudja, hogy még mindig nagyon nagy a munkanélküliség Európában, még akkor is, hogyha szépen lassan csökken az arány, de ez csak a hivatalosan nyilvántartásba vett munkavállalókra vonatkozik. Nagyon magas a munkanélküliség a fiatalok körében, nem csak az úgynevezett válság sújtotta országokban, és azt látjuk, hogy Európában egészen új nagyságrendeket ér el a szegénység. Az európai lakosság egy negyede az OECD által meghatározott szegénységi küszöb alatt él, és általában a létrejövő munkahelyek törékeny, sérülékeny munkahelyek úgy tűnik most már az Európai Bizottság ráeszmélt erre a helyzetre, és kezdeményezést indított el a szociális tripla minősítésre vonatkozólag. Jean-Claude Juncker egy parlamenti beszédében bejelentette ezt a projektet, ennek elindítását, még az öt elnök jegyezte a jelentés az Európai Gazdaság és Monetáris Unió végrehajtásáról, elmélyítéséről szintén kitér a szociális kérdésekre. Emellett meghatározták a szociális téplálminősítés kritériumait és a szociális politikának minden potenciált ki kell aknáznia, és mindenképpen le kell küzdenie a kihívásokat, és el kell érnie az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott foglalkoztatás és szociális célokat. Ezek mind nagyon szép nyilatkozatok, nagyon szép szavak. Elismerem, hogy az Európai Bizottság is megfogalmazta ezt a szándékot, és nyilvánvaló az is, hogy nincs egyszerű és mindenki esetében működő megoldás a szociális tripla minősítése vonatkozólag. De az első bejelentést követően az Európai Bizottság ez ideig semmit nem tett, semmi konkrét lépést nem láthatunk, semmilyen tervet a megvalósításra vonatkozólag. Tisztelt biztos asszony, tisztelt Tyson asszony, a mai strukturált információkból sem leszek igazán okosabb. Nagyon sok részlet hiányzik, nagyon sok a közhely, bárkit a parlamentben aláírná ezeket, támogatná ezeket, de nem kapunk világos információt arról, hogy mi történjen. Először is nem tudjuk, hogy a bizottság hogyan definiálja a szociális tripla minősítést Európára vetítve – aztán nem tudjuk, hogyan néznek ki a részletek, hogy néz ki a koncepció, annak az elemei, a célkitűzések harmadsorban. Nem tudjuk, hogy hogyan néznek ki azok az új mechanizmusok és mutatók, és hogyan nézzenek ki azok a mérhető lépések az európai szemeszteren belül és kívül, amelyek e célok megvalósítását szolgálnák. Továbbá nem tudjuk azt sem, hogy az eszközöket hogyan kívánják alkalmazni. Ötöt sorban hogyan néz ki az Európai Bizottság részletes menetrendje a szociális triplá minősítés megvalósítására vonatkozólag, és végül hogyan akarunk egy fölfelé mutató jobb társadalmi konvergenciát előmo- előmozdítani a közös standardok alapján. Ezek mind-mind nyitott kérdések, de még nem értem a szakbizottság által összeállított kérdés katalógus végére, egy további kérdés, hogy az Európai Bizottság milyen nemzeti és európai szintű lépéseket kíván támogatni a szociális konvergencia javítása érdekében. sorban hogyan kívánják az előrelépést ellenőrizni, és végezetül hogyan akarja a bizottság az egész e Európai Unióra vonatkozó szociális tripla e minősítést elérni, úgy, hogy az ne csak a gazdaság és monetáris unióra vonatkozzon. Egy kétsebességes Európát akarunk teremteni a szociális területen? Ezek mind mind nyitott kérdések. Zárásképpen szeretném elmondani azt is, hogy én személyesen úgy látom, hogy a szociális helyzet megoldása kulcsfontosságú. Ez a leglényegesebb kérdés a tekintetben, hogy hogyan tudunk közös szolidaritáson alapuló Európát építeni. Éppen ezért nem érünk rá 2017 márciusáig. Nincs idő arra, hogy először elkészüljön egy fehér könyv. Mielőbb sürgetően világos lépésekre van szükség egy erősebb szociális Európa irányába. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen a kérdés megfogalmazójának Tyson biztos asszony kap szót. First day of office. Köszönöm szépen. Mióta hivatalba lépett ez a bizottság, az egyik prioritásunk az volt, hogy Európának olyan Európát alakítsunk ki, amely méltó a szociális hármas a minősítésre. Nos, nagyon fontos az, hogy a gazdasági fellendülést kísérje az emberek életminőségének javulása. Számomra a szociális tripla a minősítés, ehhez az szükséges, hogy legyen egy igazi, kiegyensúlyozott gazdasági növekedés, minőségi munkahelyek jöjjenek létre, illetve mindenki számára megvalósuljon ez egész élete során. A bizottság számára az egyik prioritás a méltányosság, és úgy gondolom, hogy ezt csak úgy érhetjük el, hogyha a szociális megfontolásokat sokkal jobban integráljuk a különböző szakpolitikákba Európa szerte. A bizottság egyébként már tett konkrét lépéseket, hogy elérjük azt, hogy megkapja Európa a tripla A minősítést, szociális A minősítést. szociális partnereink szerepét megerősítettük, tagállami és európai szinte is. Szociális hatástanulmányt is végeztünk párhuzamosan az új Görögországot támogató programmal. Ajánlásokat fogalmaztunk meg a tagállamok felé arról, hogy hogyan lehet a munkaerőpiacra visszahozni a régóta munkanélkülieket. Nagyon fontos az is, hogy az ifjúsági, az ifjúsági munkanélküliségi kezdeményezésre a prefinanszírozást megnöveljük, 1 milliárd euróról van körülbelül szó. Ennek révén a projekt ténylegesen elindulhatott az ifjúsági munkateremtési kezdeményezés. Aztán a hozzáférhetőségi jogszabály, amely több lehetőséget, változást, válogatást tesz lehetővé. Hat újonnan létrejött az új európai platform, amely jobb munka lehetőséget és munka körülményeket igyekszik teremteni. Hetedik. Az a munkakeresők könnyebben tudnak más tagállamokban is munkát keresni, és javítja ez a program a szabad mozgását és a munkavállalóknak. És ma fogtuk, fogadtunk el egy javaslatot a Posting of Workers irányelv módosítására, ezt már korábban megbeszéltük. És folyik további munka is. 2016-ban tervezzük, hogy újraindítjuk a munka és a magánélet egyensúlyának programját a férfiakra és a nőkre vonatkozóan is. Az Európai Szaktudási Napirend agenda is elindult tavasszal, és egy átfogó értékelés is történik a munkavédelmi, munkaköri egészségügyi irányelv végrehajtását illetően, és ezt még nyárra szeretnénk lezárni ezt a munkát. Ezen konkrét intézkedésekkel, kezdeményezésekkel párhuzamosan ma indítottunk el egy széleskörű konzultációt is, amely a szociális jogok európai pillérét járja körbe Juncker elnök, az unió értékelési szeptemberi beszédében jelentette be ezt. Most gyűjtjük be a stakeholderek nézeteit, beleértve a nemzeti parlamentek véleményét is, és persze az Európai Parlamentét is. Kérem, és tényleg kérem önöket, mindegyüket, hogy vegyenek lét, részt ebben a vitában, hogy a parlament álláspontja is kilakuljon. Szociális partnerekre van szükség, tagállami szinten és európai szinten, és a civil társadalom képviselő is részt kell vegyenek ebben a vitában és konzultációban. Az, miért olyan fontos a szociális jogok pillére? Most azért, mert ahhoz, hogy történet legyen az Európai Unió a legnagyobb gazdaságként a világon, magas szintű életszínvonalat biztosít az állampolgárai számára. Ezek az európai értékek anyagi formát is öntöttek tehát, olyan szociális jogokban, melyeket a nemzeti és európai jogszabályok is rögzítenek, meg az alapjogok is. Mindemellett fölül kell vizsgáljuk azt is, hogy vajon még mindig jól működik az európai szociális társadalmi modell, vagy megfelel a hosszú távú kihívásoknak, amelyekkel szembe kell nézzünk a válság kihatásai után, és felkeltetjük a kérdést, hogy az Európai Unió és a tagállamok vajon a társadalmi ügyek kezelésében még valóban éllovasok-e, vajon a 21. században is helytállóak ezek a politikáink. Kulcsfontosú kérdés, ez különösen az euróna vonatkozásában, hiszen tudjuk, hogy a több konvergencia a szociális és munkaerőpolitikai területeken is létfontosságú ahhoz, hogy stabilabbak legyenek és erőteljesebbek a gazdasági és monetáris unió elemei, ezért a tagállamok, az eurozóna tagállamai elsősorban kell, hogy megvalósítsák ezeket a az intézkedéseket, de más tagállamok is követhetik ezt a példát, ha kívánják. Elnök úr, tisztelt képviselők, meg vagyok győződve arról, hogy ez a kettős nyomvonal a jó módszertan a szociális hármas álminősítéshez, választatva az emberek aggájaira is, és tényleges hatást érve a való életben több mint tíz terület, amelyet felsoroltam, és fontos, hogy elkezdjük egy közös gondolkozást is arról, hogyan szeretnénk az európai szociális modell továbbfejleszteni a XXI. században úgy, hogy továbbra is működjön az emberek érdekében a gazdasági növekedés és a, a lehetőségek megteremtése terén. Még egyszer szeretném önöket meghívni, hogy vegyenek részt ebben a konzultációs folyamatban, és várom ezeket a vitákat és párbeszédeket önökkel. Köszönöm, elnök úr! Kaza, un minut și 30 de secunde. Kaza képviselőnek adok szót másfél percre. Köszönöm a szót. Tisztelt biztos asszony, nagyon örülünk ezeknek a kezdeményezéseknek, hiszen mint európai polgár én is úgy gondolom, hogy a szociális 3A minősítést nagyon fontos, hogy megszerezzük. Az Európai Unió nagyon sok mindent elért már, de a tagállamoknak segítséget kell nyújtanunk, hogy minél hatékonyabban meg tudják valósítani a jó munkakörülményeket, a szociális biztonságot, a társadalombiztosítást és a megfelelő munkakörülményeket. Annak érdekében, hogy sikert érjünk el, szorosan együtt kell működni a régiókkal, a tagállamokkal, és egyértelmű definíciók és egyértelmű célkitűzések mentén kell dolgoznunk. Az európai kohéziós politika rendkívül fontos annak szempontjából, hogy konstruktív és homogén fejlődést tudjunk elérni az Európai Unió egész területén, valamint a szociális konvergenciához is rendkívül fontos ez. Úgy vélem, hogy a szociális Európa fogalmát integrálni kell minden egyes szakpolitikába. Nem ismételhetjük meg a múlt hibáit, hiszen akkor sohasem lábalunk ki abból a válságból, amelyben már így is elég régóta csücsülünk. Az európai polgároknak segítségre van szükségük, és ezért arra kérem az Európai Bizottság képviselőjét, valamint a tagállamokat, hogy a szociális agendában fontosabb szerepet adjanak a szociális mutatóknak. A szociális mutatókat alapvető mechanizmusként kell felhasználni, hogy megfelelő és időszerű intézkedéseket hozhassunk. Köszönöm szépen, Steinbrück asszony kap szót másfél percben. Miután a bizottság elnöke Juncker úr megnyilvánult ebben a témában, és ön is, nagy elvárásaink fogalmazódtak meg, de ehhez képest túl kevés történt. Egy kis szociális európai szemeszter, egy kis ötelnöki jelentés, de továbbra is megszorításokat tart fontosnak, és a hosszú távú munkanélküliség fölött való panaszkodás. Másfél év elteltével semmi konkrét kezdeményezés nem fogalmazódott meg, és még mindig csak kezdeményezések szintjén és ezekről is csak beszélve nyilvánulunk meg, az emberek pedig konkrét lépéseket várnának. A szociális jogok összefoglalása a szociális pilléren belül segíthetne valamit, és az euró országok összefogása a szociális dömpinggel szemben már valamit jelentene. A bizottság eredetileg azt ígérte, hogy a munkanélküliséggel, a jó, rossz minőségű munkahelyekkel, a szociális kirekesztéssel fog foglalkozni, definiálni fogja a munkavállalói jogokat, a minimál jövedelmet, a tarifális partnereket, a szociális párbeszédet komolyabban fogják venni. Mindezt ígérték. A gyermekekkel kapcsolatos garanciáról is szó volt. A szegénység elleni küzdelemről, hogy a háromszoros álminősítésről egyáltalán beszélni lehessen, hogy a, ugyanazért a munkáját ugyanazt a bér érvényesülhessen a szociális pillér bevezetéséről tehát úgy látom, hogy nincsen még szó, a szociális rendszerek koordinációról ugyancsak nincs. Köszönöm. Gerike úrnak adok egy percben szót. Tisztelt elnök asszony! A háromszoros A minősítés a hitelminősítő intézetek legkomolyabb eszköze. Örülök annak, hogy Jean-Claude Juncker a szociális aspektust elkezdte hangsúlyozni. A szociális fellépésnek van piaci értéke. Németországban a szociális piacgazdaság eredetileg csak fogalom volt, azóta elterjedt a koncepció megvalósítása is, de újra meg újra tartalommal kell megtölteni, hogyha nem akarjuk, hogy kiüresedjen. Örülök ezért, hogy az Európai Parlamentben most komolyan vitázunk erről a kérdésről, és arról, hogy milyen intézkedésekkel lehetne egy szociális AAA minősítést megtölteni tartalommal. Mihez, mit, minek kell ehhez megváltoznia Európában. Én is többet várnék a bizottságtól, és hazai németországi pártom nevében is a, a gyerekesek és gyermektelenek közötti esélyegyenlőséget követelem ennek megvalósítását a munkaerőpiacon. Köszönöm. Kávé Csamalónak adok két percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony üdvözlöm Önöket, mindig este találkozunk egymással, úgy látszik ez a téma, csak ezt az időpontot érdemli meg. Nos, nézzük meg, hogy miről is van szó valójában. Fontos, hogy a bizottság világosan definiálja, hogy mit ért a háromszoros áminősítés alatt. Milyen kritériumokat kell ehhez teljesíteni. Úgy látom, hogy egy kicsit meg kell szorongatni a bizottságot ahhoz, hogy a vállalásait végre is hajtsa. Az úgynevezett szociális Európa érdekében tegyen valamit, az Európai Unió alapértékeit alkalmazza. A háromszoros áminősítés kapcsán egy pervers dinamika kezdett megvalósulni. Nem kéne nekünk mindenben hasonlítani a hitelminősítő intézetekhez. Milyen lenne a B meg a C kategória ezek alapján? Inkább kezdjünk el egy valódi szociális Európát építeni. És ez nem csak a foglalkoztatást jelenti. Nagyon fontos, hogy ez a háromszoros minősítés mondjuk a teljes foglalkoztatásnak feleljen meg, de ez alatt is legyen szociálpolitika, a szegénység elleni harc, a diákok szabadabb mozgásának garantálása, esélyteremtés. Az Erasmus. Mennyire lesz hiteles a bizottsági program, és ez a 3-as A, jelölés, hogyha ennyire hiányos, és Tusk dokumentumának alapelveit sem tölti be teljesen. Szimmer asszony, tisztelt elnökasszony, biztos asszony, noha Németországban és egyes más tagállamokban is az utóbbi évek során volt néhány helyen gazdasági növekedés, a szegénységi mutatók nem javultak és a bemutatott adatok alapján azt látjuk, hogy nincs egyértelmű és közvetlen összefüggés a gazdasági növekedés és a szociális állapot között. A fő feladatunk éppen ezért az, hogy Európai Unió szintjén elgondolkozunk azon, hogy miért van 120 millióra tehető szegényünk a gazdaság működése ellenére is adott országokban. Sokkal tágabbra kéne fogni ezeket a definíciókat, sokkal konkrétabbra ugyanakkor a, a kvalitatív kritériumokat a szegénység elleni harcban. A munkahelyteremtés önmagában nem elég. Arra is szükség van, hogy minimál bérekkel legyen kibélelve ez a csomag, hogy elfogadható ö, nyugdíjakat fizessenek, hogy az idős emberek ne taszítódjanak szegénységbe. Ugye a safety és security, a flex security fogalmai az utóbbi évek során csak a flexi részét alkalmazták Németországban is egyébként, de máshol is. Kiterjedőben van a szegénység. Arra kérem önt, önöket, hogy ne beszéljenek minimál jogokról, hanem az alapjogokról beszéljenek. Az alapjogokhoz minden európai polgárnak egyforma joga van. És ezek közé tartozik a szegénység tilalma. Köszönöm. Szorít minket az idő, elnézésüket kérem, hogy figyelmeztetem önöket, de kérem, tartsák az időt. Most megadom a szót másfél percben. Lambert asszonynak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, biztos asszony. Be kell vallanom, hogy amikor elkezdtünk hallani a szociális AAA címről, egy kicsit azt gondoltuk, hogy nagyra törőbb célokat fogalmazunk meg a szociális Európa tárgyában, és remélem, hogy folytatjuk azt a munkát, amit a múltban ez irányban elkezdtünk, és nem csak a GDP-re koncentrálunk, mert ugye erről hallottunk gondolatokat, hogy milyen módon lehet vizsgálni a kérdéseket. Úgy érezzük, hogy a szociális Európa erős támadásoknak volt kitéve az elmúlt években, ebben a parlamentben is. Nagyon világosan szó, fogalmaztunk erről, hogy ön is emlékszik rá annak idején, és be kellett lássuk, hogyha túl nyesegetjük a növényt, akkor megöljük a végén, és nem marad semmi a cserében. A szociális pillér tekintetében remélem, hogy nagyon sok választ kapunk majd a konzultáció folyamatban, nem csak, főleg azoktól, akiknek van tapasztalatuk a szegénység megélésében. Reméljük a konzultáció arról is szól, hogyan tudjuk kezelni a növekvő egyenlőtlenséget, mert ez bizony jelen van a munkaerőpiacon, ahol kiürülnek a jogok, a munkaerő lehetőségek megszűnnek, és egy sor kihívást látunk ezen a téren. Remélem, hogy minden tagállam konstruktíven vesz részt mindebben. Ám én brit vagyok, úgyhogy nem vehetem bizonyosra, hogy hazámban is így van ez. A jobb, jogszabályok betartása, végrehajtása is rendkívül fontos. A mag Európában és a másik Európában is. Ha megnézzük az, a vonatkozó irányelvet, a, a, a gondozókra vonat munka irányelvet, látjuk, hogy nyílik, nyílnak meg ezek az ollók. Egységes Európáért kell fellépnünk. Köszönöm szépen másfél percben, Ázsia asszony. Grazie, Presidente. Commissaria. Köszönöm szépen Elnök asszony, biztos asszony, elnézést kérek, meg kell mondjam, nem vagyunk meggyőzve. Az, hogyha folyik egy vita valamiről, egyfajta beszélgetés, Juncker úr kezdeményezésével, hát az önmagában nem elég. Semmi sem vált valóra mindezekből eleddig. A három, a, mint egyfajta címke, vagy márkajel Európában jó, persze, de feltehetjük a kérdést, jelent ez egyáltalán valamit? Jelentett ez, hozott-e valamit a szegénység elleni harcban? Miközben nyomorúságosan élnek milliók Európában, az európai tagállamokban. Súlyos gondokkal kell szembenéznünk, és konkrét válaszokat és megoldásokat kell adnunk ezekre a bajokra a kontinensen. Több javaslat megfogalmazódott, némelyek ezeknek konkrét is, de én inkább úgy látom, hogy ez egy, egy, egy szimulákurum, ez csak egy javaslathoz hasonló dolog. Mi történik Spanyolországban, Olaszországban, Írországban, azokban az államokban, ahol egyre súlyosabbak a társadalmi szociális problémák a megszorítások miatt. A megszorítás a, a tripla A. Abba szaladunk bele, és ez szétrombolja azokat a társadalmi rendszereket, amelyek működtek, szociális rendszereket, amelyek működtek ezekben az országokban, olyan intézkedéseket kell ö, hoznunk, amelyek megélhetését biztosítják több millió embernek. Európán nem csak üres beszédre. Csá. Márten úr kap szót másfél percben. Elnök asszony, kedves kollégák, címer asszony. A gazdasági célkitűzéseket olyan szintre fölemelni, illetve a szociális célkitűzéseket olyan szintre fölemelni, mint a gazdasági célkitűzéseket, az nagyon jó, de azért nézzük meg azt, hogy miért történik az, hogy egyre több euroszkeptikus van Európában. Megpróbálunk jóléti államot teremteni. Egyrészt a szociális hálót szorosabbra kell szőni a különböző tagállamokban, másrészt pedig a az eurózónában a konvergenciát javítani kell. Úgy tűnik, hogy most az európai szemeszterhez is hozzá kell majd tenni egy szociális aspektust, így akkor új kihívásokkal kell megküzdeni. Ugyanakkor mi történik az eurozónával, amely így is bukdácsol, így is botladozik, így is nehezen halad a gazdasági fejlődés útján. A szociális célkitűzések megemelése sokszor nagyon nehezen tartható, mert hogyha versenyképesebb munkaerőpiacot szeretnék létrehozni, akkor nagyon komoly költségvetési vonzata lesz annak, hogyha ezzel párhuzamosan a szociális normákat is erősíteni próbáljuk, és a kérdésem az, hogy mindezzel nem csak nagyobb szegénységet fogunk-e elérni. Köszönöm szépen, Zárjanopulos képviselőnek adok szót másfél percre. Köszönöm, elnök asszony. Mire jó eredetileg a tripla A? Hát arra jó, hogy a bankokat, befektetési intézményeket meg tudjuk mérni, össze tudjuk hasonlítani. De hogy mire jó a szociális 3A? A szociális 3A az európai szemeszter szétmorzsolására és aláaknázására jó, semmi másra. Az Európai Uniónak nem lehet az a célkitűzése, hogy olcsó munkaerőt próbáljon kovácsolni, és az sem elfogadható, hogy szociális kritériumok alapján fogalmazzuk meg a politikánkat és a gazdaságunk működését. Amennyiben például ezek a kritériumok életbe lépnek, akkor egyetlen ágazati szerződés sem lehet majd aláírni. Görögországban nézzük meg, hogy hogyan működik az EURES, hogy az európai kvartet mi mindent kényszerít rá Görögországra, és hogy összességében milyen imidzset alakított ki magáról az Európai Bizottság. Nem is tudom megmondani, hogy az IMF vagy az Európai Bizottság népszerűtlenebb ma Európában mindig és mindig a bizottság remek ötleteit kell követnünk, amelyek folyamatosan a szociális lehetőségek romlásához vezetnek. És ráadásul a bizottság mindezek után még a migráns kérdést is úgy próbálja kezelni, hogy olcsó munkaerő érkezik az Európai Unióba. Az ilyen logikának ellenébe kell mennünk. Morán Sártyé képviselőasszony. Köszönöm, elnök asszony. Amikor 2016-ban azt mondta nekünk itt a parlamentben az Európai Bizottság elnöke, hogy a szociális A minősítésre kell törekednünk, amikor először előhozakodott ezzel a csodálatos kifejezéssel, hogy szociális 3A, akkor ez nagyon nagy lelkesedést keltett itt az Európai Parlamentben, legalábbis az ülésterem ezen részén, illetve az európai polgárok életében is. De mit kell tennünk a mindennapi életben, hogy elérjük a szociális háromá minősítést? Mitől lesz javulás, hiszen, javulás, hiszen 9%-os az általános munkanélküliségünk, amely sokkal rosszabb, mint az USA-ban a fiatalok munkanélkülisége 20%, ami rendkívül aggasztó, és vannak olyan országok, ahol ennél sokkal magasabb, és az állampolgárok 25%-a a szegénység küszöbén vagy a szegénységi küszöb alatt él a szociális Európa valójában az európai munkerőpiacra való integrálódás keretein belül valósulhat meg. Ez a szociális integráció a munkaerőpiacra, ez a legfontosabb célkitűzés. Ennek a szociális alap, az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés a legfontosabb eszközei. Ezekre van szükségünk. Ezt kell továbbvinnünk, ezeket az eszközöket kell megragadnunk mobilizálnunk kell a tagállamokat, hiszen tulajdonképpen a tagállamokat kell úgymond kiképeznünk arra, hogy tovább építhessük az európai szociális, e, a szociális Európát. Ez a szociális védelem és a megfelelő munkakörülmények Európája lesz majd. Köszönöm szépen. Ulszkogasszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, köszönöm a bizottságnak ezt a kezdeményezést. Nagyon sok munkát ró ez ránk, hogyha ezt a hármas álminősítést rendesen ki akarjuk dolgozni. A kritériumait a migrációs válság közepette meg akarjuk határozni. Miközben munkanélküliség van és gazdasági válság. És ekközben a szociális partnereket pedig egyre kevésbé vonják be bármiféle konzultációba. Tehát nem lesz ez így könnyű, és az ő bevonásuk nélkül ez nem lesz lehetséges. Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, és egy tanulmány is megmutatta, hogy a válság sújtotta európai országokban, ahol a trojka vette át kvázi az irányítást, ezekben továbbra is rosszabbak a gazdasági mutatók, mutatók és különösen a szociogazdasági mutatók, tehát az emberek helyzete és állapota ahhoz, hogy az emberek felszabaduljanak a terhek alól, be kell vonni őket a politikai párbeszédbe. Lope Fontanyi asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony. Több hónap is eltelt azóta, mióta Juncker elnök úr először szóba hozta a szociális hármas át, az ötlet nagyszerű, de bizonytalanságban tartottak minket a tekintetben, hogy ez mit jelentse, milyen irányba induljunk el. Az európai polgárok a gazdasági és pénzügyi válság közepette már régóta vágynak arra, hogy társadalmi intézkedésekben is megnyilvánuljon a válságkezelés. Ha a 3 A minősítés azt jelenti, hogy az EU a tagállamokon keresztül több foglalkoztatási intézkedés, szociális igazságosságot közvetít, akkor jó. A szociál, az európai szemeszter először vett figyelembe idén szociális aspektusokat, ahhoz azonban, hogy valaki megkaphassa a hármas át, konkrétabb indikátorokra, mutatókra lenne szükség, és ezek betartásának ellenőrzésére. Még messze vagyunk attól, hogy ez a hármas A jól definiált legyen, és a 2020-as célok elérésétől is. Ezzel együtt támogatom a kezdeményezést, és remélem, hogy sikeres lesz. Jongerus asszonynak adok most két-három. Három kérdésem van. Mi történik a pán-európai erőpiac, munkaerőpiac, hogyha valakinek két munkára van szükség ahhoz, hogy kivédesse számláit? Mi történik akkor, hogyha euró szerződések Spanyolországban úgy kötetnek, hogy nem, nem elégségesek ahhoz, hogy valaki fenntartja a családját, és mi a hely Bulgáriában, ahol egy ruhagyárban valaki minimális bérért dolgozik. A szociális pillér hogy fest? Központi kérdés az kéne legyen, hogy megkérdezzük, hogyan garantáljuk azt, hogy az innováció támogatása megvalósulhasson, és ugyanakkor inkluzív társadalomként működjünk, támogatva azokat, akiknek szüksége van erre, mert nem mindenki ö, ö, tud megharcolni a munkaerőpiacon, nem mindenki elég fit ehhez. És hogyan tudjuk a vásárlőt ösztönözni, és hogyan tudunk a szociális partnereket bekapcsolva, olyan jogszabályokat alkotva, amelyek nem csak a versenyképességet szolgálják. Röviden tehát a jó tettek listájára van szükség, méghozzá elég gyorsan. Thank you. Köszönöm, másfél percben Sógor úr szó. Thank you. Köszönöm. Teljesen egyetértek a bizottság az a, a szándékával, hogy a makrogazdasági és államháztartási politikáját szociális intézkedésekkel is kiegészíti, és az európai szemeszter szociális teljesítményi aspektusait támogatom. Tyson asszonyt idézem, a gazdasági fejlődés és a társadalmi progresszió egymást erősítő kölcsönös folyamatok. Amikor a definíciókról, a AAA definícióról beszélünk, Teljesen egyetértek azzal a gondolta, gondolta hogy euró, gazdaságilag erős Európára van szükség, amely növekedni képes, munkahelyeket teremt, javítja az emberek életét. Mindemellett úgy gondolom, hogy amikor e célért dolgozunk, el kell kerüljük a túlszabályozást. Garantálnunk kell azt, hogy amikor bármilyen új jogszabályt vezetünk be, akkor mindig figyelembe vesszük a különféle tagállamok sajátságos helyzetét, a szabadságok meg a belső piac szabadságának megvéd, megvédése a cél, garantálva mindeközben az európai versenyképességet is. Köszönöm. Köszönöm. Másfél percben Pirinszki úr szó. Köszönöm. Elnök asszony. Biztos asszony. Kedves kollégák, azt hiszem érdemes visszaemlékezni arra, hogy Juncker elnök annak idején pontosan mit is mondott még 2011. októberében, mikor megalakult a bizottság, idézem őt. Azt akarom, hogy Európa elszánt legyen a tripla A minősítés mellett szociális kérdésekben épp annyira, amennyire törekszünk a tripla A osztályzatra a pénzügyi és gazdasági téren. Kérdésem Tyson asszonyhoz. Valóban hisz abban, hogy ez a bizottság az elmúlt időszakban, munkája során épp annyira elkötelezett híve volt a szociális ügyek helyretételének, mint a makrogazdaság és pénzügyi egyensúly helyreállításának. Tavaly júniusi luxemburgi beszédében ön, mikor megkérdezték, hogy az új szociális Európa indul-e, egy erőteljes igennel válaszolt. Hát sajnálatos módon én úgy érzem, hogy a tényleges válasz egy nem kevésbé határozat nem kéne, hogy legyen. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a bizottság fő csapás iránya az európai szemeszterben megvalósulva a megtakarítás, a megszorítás. Egy konzisztens nyomásgyakorlás a bizottság részéről annak érdekében, hogy az úgynevezett strukturális reformok és költségvetési egyensúly megvalósuljon, és ennek a folyamatnak a szociális következménye és aspektusai második sorba szorulnak. Ez nyilvánvaló. See, Roland for one and a half minutes. Köszönöm, Roland képviselő másfél percben. Elnök asszony, amikor a bizottság elnöke először megosztotta velünk azon ambícióját, hogy szociális háromá minősítésre törekszünk, akkor elég egyértelmű üzenetet juttatott el. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági kihívások mellett a szociális kihívásokra is ugyanúgy oda kell figyelnünk, de tulajdonképpen ez a szociális szempontból működő piacgazdaság alapkövetelménye. Ehhez megfelelő politikai akarat kell, tehát megvan a fej, megvan az agy, megvannak a gondolatok, de ezt egy megfelelő testbe kellene öltenünk. És a kérdés az, hogy a jelenlegi politikák megfelelnek-e ennek az útnak. Én úgy gondolom, hogy ez a legbölcsebb döntés, hogy azokra az eszközökre, próbáljunk támaszkodni, amelyek már most léteznek Franciaországban és az Egyesült Királyságban a szociális besorolás tekintetében. Ezek olyan mérőszámok, olyan teljesítménymérő számok, amelyek lehetővé teszik a szociális minősítés odaítélését. Nagyon sokat beszéltünk ezen a héten ebben a házban a kiküldetési irányelvről, ez is például fontos része lehet a szociális minősítésnek. Az, hogy elérjük-e a szociális három át, az Európai Unió szavahihetőségét és hitelességét is meghatározza, és köszönjük az eddigi munkáját, biztos asszony. Gentile asszonynak adok szót, egy percre parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony! Alapvetően szociális igazságosságra van szükségünk, és arra, hogy az emberek életminőségét, a nőkét, a gyermekekért, az, id- a gyermekekét, az idősekét, a munkanélküliekét javítani tudjuk. A bizottságnak gyors fellépésre van szüksége. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy tényleg megfeleljünk az Európai Uniós polgárok igényeinek – Hogyha a szociális Európát szeretnénk létrehozni, akkor segítenünk kell a leginkább rászorulóknak, mindenkinek esélyt kell adnunk a megfelelő és méltányos élethez. Ezen kívül figyelnünk kell a kormányok munkáját is, a nemzeti kormányok munkáját is, hogy nemzeti szinten hogyan valósul meg a leginkább elesettek védelme, illetve hogy hogyan védjük azokat, akik harmadik országból érkeznek az Európai Unióba. Szender asszony másfél percben. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony. 2014-ben Juncker elnök kijelentette, hogy az Európai Uniónak szociális 3A minősítést kell elérnie. Akkor indult el a vita, és több mint egy évvel ezután nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy egy, egyfajta szociális arcot kellene Európában létrehozni. A kérdés az, hogy tulajdonképpen mit értünk ez alatt, milyen egy szociális arculatú Európa. Mit értünk jó társadalombiztosítás alatt, mit értünk jó és méltányos munka alatt, és mit értünk megfelelően megfizetett munka alatt. Szerintem alapvetően két dologgal kell foglalkoznunk. Az első az, hogy felfegyverezzük az európai polgárokat azokkal a lehetőségekkel és készségekkel, amelyekkel be illeszkedhetnek az európai munkaerőpiacra, hogy legyen megfelelő nyelvtudásuk, hogy legyen megfelelő mobilitásuk, hogy integrálódhassanak az európai munkaerőpiacra, tehát hogy ne maradjanak le se szociális, se pedig munkaerőpiaci szempontból. Bárhol dolgozzanak is, a kézműiparban, a feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban, legyenek megfelelő szabályozások és olyan szabályozások, amelyek mindenkit arra ösztönöznek, hogy teljesen átadja magát a munkájának, hogy az innováció és az odaadó munka jellemezze az európai polgárokat. Nagyon kemény válságon mentünk keresztül, ez a válság sokakban megrengette az Európai Unióba vetett bizalmat, ezt kell most visszaszereznünk. Közelítenünk kell egymáshoz a vállalkozásokat és a munkavállalókat, csak így érhetjük el a célkitűzéseinket. Michel Balasz, másfél perc. Valóban szükségünk van mutatókra, szükség van erre a gazdaságban, szükség van erre a szociális témában, hogy értékelni tudjunk. De itt most nem feltétlenül mutatókról kell beszélnünk, hanem értékekről és meggyőződésekről. Az európai munkaerőpiacon valóban mobilitásra van szükség, de hogyha ezzel egy időben nincsen szociális konvergencia, akkor összeomlik a belső piac. És ennél is súlyosabb az, hogyha nincsen olyan szociális konvergencia folyamat, és itt hangsúlyozom, hogy folyamatról van szó, akkor az egész szociális Európa veszélybe kerül, mert a nacionalisták, a szélsőségesek, az eurofóbok, euroszkeptikusok egyre hangosabban hallatják majd a hangjukat. És hogy milyen eljárásról van szó, olyan eljárásról, amelyet meghallgat a tanács és a parlament is. Amennyiben a tanács ki is hátrál ebből, akkor is a parlament és a bizottság együtt tud működni. Fontos, hogy meglegyenek a prioritásaink. Hogyha a 28-ak nem tudnak egyelőre együttműködni, akkor az eurozónán belül meg kell valósítani, amit szeretnénk, és az eurozóna majd magához vonza a többi területet, tehát a 3A legyen folyamat. Madam Thompson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a szociális ügyek ö, nagyon nagy prioritást élveznek a terveink között, és a hármas A minősítés gondolata végül is mindent összefoglal, egytető alá hoz, amit az oktatásról, a foglalkoztatásról, a szociális rendszerek koordinációjáról gondolunk. E tekintetben különösen fontos, hogy támogassuk a szociális pillér létrehozásának gondolatát. Európa mindig is modellértékű volt a szociális jogok érvényesítése területén, és kár lenne ezt a értékünket, amely világhírű, leépíteni, sőt, javítsuk azt, terjesszük ki, tegyük hatékonyabbá. Egy szociális pillér, a szociális jogok pillére nagyon jó gondolat. Nyilván sok kérdés még nyitott, hogy hogy fog működni ez a hármas álminősítési rendszer, de a kezdeményezés jó, támogatom megvalósítását, és ez nyilván párbeszédben a bizottsággal lehetséges lesz, hogy ezeket a kérdéseket megválaszoljuk. Zenonátó úr kap szót. Köszönöm szépen. Ez a mai vita kiemelt jelentőségű. Ha az Európai Uniót csak gazdasági értelemben értelmezzük, akkor megfosztjuk magunkat egy értéktől. A belső piac mellett Európának egy kötelező szociális dimenziója is van, amelyet jobban kéne védenünk, a szakszervezetekkel egyeztetve megőriznünk. Az alapjogokhoz tartoznak a szociális jogok, és az például, hogy minden munkavállalónak ugyanolyan lehetősége legyen, arra a lakhelytől függetlenül, hogy életminőségét javítsa, megőrizze. Tehát a szociális partnerekkel való folyamatos egyeztetéssel elejét kell venni a különbségek elmélyülésének. Arra kérem a bizottságot, hogy a digitális belső piac foglalkoztatásra gyakorolt hatását és a szociális védelemre gyakorolt hatását vizsgálja meg. Másfél percben most eh, Levrió úrnak adok szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves Tyson asszony. A hármasá minősítés 2014-ben ebben a teremben merült föl. Juncker úr egy új szociális dinamikát akart Európának adni, konvergenciát az európai országok között teremteni. A szociális Európa nem maradhat meg az utópia szintjén Nyilván 28 országban nem ugyanazt jelenti ez a kifejezés, de közös kritériumokat kell kidolgozni a munkavállalók számára, a konvergenciát erősíteni kell. Ez egy komoly harcot igényel a szociális dömpinggel szemben, illetve az irányelveink felülvizsgálatát. E tekintetben, tisztelt biztos asszony, nagyon ne kéne fontolni a, a munkavállalók, munkavállalás hatékonyságát, mert nagyon sok hiányosság van a jelenlegi szabályozásban. Ahhoz, hogy Európa szociálisabb legyen, a jelenlegi európai szemeszter intézményét jobban ki kell használni, és el kell indítanunk egy szociális párbeszédet, amely persze nem új dolog, mert Dolor bizottsági elnök is már erről beszélt. A munkavállalók jogai, nem maradjanak üres frázisok, hanem kezdjük el a hozzáadott érték megteremtését a szabályok végrehajtásával, és ne tekintsék a vállalkozások sem ezt pusztán tehernek, hanem inkább lehetőségnek. Köszönöm szépen. Egy percben Gutierrez Prieto úrnak adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, másfél évvel ezelőtt mondta Juncker, Juncker elnök úr először el nekünk, hogy mit gondol a hármas álminősítésről. Még mindig a fülembe cseng, amit mondott, új dinamikát akar teremteni Európában. A múlt Barroso féle politika ö, meghaladása képpen, hiszen politikai politikája szociális válsághoz vezetett, új ö, korszakot kívánt bevezetni, amelyben a polgár áll az európai politika központjában. Másfél évvel ezen beszéd elhangzása óta továbbra is üres fogalomként cseng ez a koncepció. Ahhoz, hogy megtöltsük tartalommal, például meg kell teremteni a minimálbér fogalmát Európa szerte, a munkavállalók biztosítását közös alapra kell hozni, és Európában pedig minimális integrációs, úgynevezett integrációs jövedelmeket, béreket kell bevezetni, mert enélkül nincs értelme európai szociális modellről beszélni. Márpedig sok millió polgár ennek megvalósítását várná tőlünk. Sodrovászló kap másfél percben szót. Köszönöm elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Nagy érdeklődéssel hallgattam gondolat futtatását a 3-as minősítésről, amely szerintem is a legmagasabb szintű szociális normák egyenértéke kell, hogy legyen. Úgy, hogy a régieket alkalmazzuk, az új politikákat pedig megalkotjuk. Meg kell erősíteni a szakmai élet értékét a társadalomban. Manapság a legdiszkrimináltabb részei, csoportjai a társadalomnak a fiatal házasok, akik a gyerekeikbe kell, hogy befektessenek gyakran erőn fölül. Hogyan támogatja Európa a fiatal szülőket, és akik a foglalkoztatottak nagyobb magasabb szintű védelmét követelik, azoknak azt tudom csak mondani, hogy ehhez versenyképes vállalkozásokra, foglalkoztatókra van először szükség, és persze olyan jogi szabályozási környezetre, amely ösztönzi őket erre a fellépésre. A munkavállaló kiküldetéséről szóló irányelvben vannak olyan mag elemek, amelyekre építeni lehetne a jövőben. Másfél Simon úr, köszönöm a bizottsági sajtónyilatkozata a szociális pillér tárgyában eredetileg úgy írta azt le, mint egy referencia dokumentum, jogi jellegű dokumentum, kulcsfontosságú elveket meghatározva az EU számára. Ám ez nem alkalmazzák a 28 tagállamból 9-ben. Ez furcsa, tekintet arra, hogy mennyire fontos alapelvekről van szó, melyeket több száz millió európai polgára nem alkalmaznak. Szerencsés dolog, hogy ön és Juncker úr nem jog törvényt írnak, a, a, a, hogy a kőtáblákat nem önök írták, hogy ne lopjál, vagy ne őj például, vagy ne paráználkodj. Mondjuk Lengyelországban ez egy jó, esetleg máshol meg nem, vagy opcionális Angliában máshol meg nem. Hát, mint minden jogszabályt, ezt is mindenkire egyformán kellene alkalmazni. Csak egy kicsit light dolognak tűnik ez így, hogy a szocialistákat kielégítsék, miközben igazából nem tesznek semmit. Ha tényleg így van, akkor kár az időt pazarolni rá. Ha tényleg komolyan gondolják, akkor meg kéne említeni valahogy a szövegben, hogy minőségi munkahelyet akarunk. A West Midlandi választókörzetemben 80 ezer ember nulla órás szerződéssel dolgozik. Ha komolyan gondolják a dolgot, akkor erről is, ezt is ebben kéne nevezni. Köszönöm szépen másfél percben Van der Kendelára képviselő. Elnök, azt mondja, tisztelt, mint elnök úr. Mint a legfiatalabb, egyik legfiatalabb parlamenti képviselő és az EPP fiatal képviselő, rámutatok a fiatalok nagy problémáira, mely az Európai Unió szociális ügyének nagy, nagy gondja. Az én generációm számára a belső piac előnyei kézzelfoghatóak kell legyenek. Fontos, hogy nem mi legyünk a a vesztesei a pénzügyi válságnak, mert, és új lendületet adjunk a munka lehetőségek teremtésének. Fontos, hogy a generációm kapjon egy jelzést arról, hogy Európa identitását nem csak a gazdaság szabad mozgása határozza meg, hanem van egy szociális szíve is Európának. Aktivizálni kell, motiválni kell, ösztönözni kell a fiatalokat ezen politikákkal mert a munkaerőpiac nélkül továbbra is az a szomorú helyzet marad, hogy öt fiatalból egy munkanélkül van a munkahelyteremtési kezdeményezéssel biztos asszony jó irányba lépünk, és sikereket is elérünk, hiszen Brüsszelben 33. hónapja csökken a munkanélküliség a fiatal közében. Ám egy fecske nem csinál tavaszt. Az új New Skill Agenda ügyeire is igaz ez, további intézkedésekre van szükség, a munkaerő mobilitását jobban kell segíteni. A szociális Európa olyan, ahol mindenki számára azonosak a szabályok. Kollégák, nem lenne jó, hogyha az én generációm az elveszett nemzedék lenne, ezért kell Európát szociálisabb, szociálisabbá tenni, a felelősséget ezért mindenkinek vállalnia kell egyenlő módon. Thank you. Köszönöm szépen, most pedig a heten jelentkeztek spontán felszólásra, mindenkinek megadom a szót. Egy percben csak pontosan, viszont először Jecska Lecska, Danuta Jecska Lecska asszonynak cieszę się że dzisiaj mamy okazję porozmawiać o ratingu. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy szociális kontextusban is beszélhetünk a három más minősítésről. A biztos asszony itt remekül elmesélte már nekünk, hogy miről szól tulajdonképpen a szociális 3A, hogy milyen jogalkotási változtatásokra van szükség, és hogy mik a célkitűzések. Maga a terv rendkívül nagyra törő, a kérdés csak az, hogy valóban végre tudjuk -e ezt hajtani, méghozzá felelős módon. Ne feledjük el, hogy a szociális politikák maximálisan kihatnak polgáraink életkörülményeire, és ezért mindenképpen tagállami szinten és európai intézményi szinten is felelősen kell megközelíteni ezt a kérdést. Maximális kohézióra kell törekednünk a tagállami szociális politikák között, hogy ne legyen verseny, ne legyen tisztességtelen verseny a tagállamok között, és hogy minél hatékonyabb legyen a belső piac, és a belső piac szociális vonatkozása. Ennek érdekében elképzelhető, hogy tagállami politikákon kell majd változtatni. A kihívásokat tökéletesen ismerjük már, de azért mindig vannak új elemek, amelyekre fel kell készülnünk. You have the floor. Uh, uh thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mondja Vordasszony. asszony nagyon örülök annak, hogy két olyan jelentéssel is fogunk majd foglalkozni, amelyek rendkívül fontosak. Az egyik a háztartások kiadása és a szegénység elleni harc, a második pedig a szegénység a nők perspektívájából nézve. Mindkét jelentés rendkívül fontos, mert a szegénység elleni harccal áll kapcsolatban. A az európai szemeszternek több szociális, illetve több női-férfi esélyegyenlőségi aspektussal kell foglalkozni, ez különösen fontos ma a Nemzetközi Nőnapon. A szegénység elleni harc és a szociális kirekesztettség elleni harc fontos célkitűzésünk, segítenünk kell azoknak, akik kizáródnak a munkaerőpiacról, akik kizáródnak a társadalomból, különösen, hogyha nőkről van szó, hogyha nőket diszkrimináció éri, és meg kell valósítanunk mindazokat a szél, célkitűzéseket, amikről beszéltünk. Máriasz képviselő. Elnök asszony, mi is a szociális A minősítés? Az Európai Unióra ez egészen biztosan nem érthető, hiszen rengeteg munkanélkülünk van, a fiatalok munkanélkülisége még magasabb, nálunk egyenesen 25 százalék. Mi kell a szociális háromá minősítéshez? Szükséges egy biztosított minimálbér, szükséges a munkanélküliség felszámolása vagy jelentős csökkentése, és szükséges a munkavállalók igényeinek jobb meghallgatása. az Egyesült Királyságnak is meg kell vizsgálnunk azokat a kezdeményezéseit, hogy esetleg kilépnének az Európai Unióból. De arra is gondoljunk, hogyha az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, akkor mi történik azokkal, mindazokkal, a nem brittekkel, akik ott dolgoznak, akik ott vannak most, mint munkavállalók, akkor ők is elveszítik a munkájukat? González Penyász asszony. Köszönöm a szót, elnök asszony. Hogyha megnézzük a definíciót, hogy mi a szociális 3A minősítése, akkor valahogy úgy látom, mintha zsákba macskát vennénk. Azt mondják, hogy egy határozott tervről van szó, én inkább úgy látom, hogy ez valami nagyon határozottan előadott improvizáció, ami mögött nem biztos, hogy megfelelően előkészített munka áll. A szociális aspektusok nagyon fontosak, azt viszont el kell kerülnünk, hogy lefelé történő harmonizáció valósuljon meg az Európai Unióban. A szociális garancia és több más hasonló jellegű kezdeményezés nagyon jó, ezekre valóban szükség van, de azért tegyük fel magunknak a kérdést, hogy érdemesebb pénzt kiadni olyan munkára és olyan új intézkedésekre, amelyek középtávon nem biztos, hogy segíteni fognak a munkaerőpiac eléggé katasztrofális helyzetén. Óvatosan kell eljárnunk, mert nagyon sokan vannak most munkanélküliek, és őrájuk kell alapvetően odafigyelnünk. Köszönöm, hogy az elnök asszony sajnos lejárt a hozzászólási ideje. Helytmán képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. Nagy örömmel fogadtam a Juncker nyilatkozatot a szociális háromán minősítése kapcsolatban. Nagyon örültem, amikor először hallottam erről a lehetőségről. Egy harmonikus gazdasági fejlődés, egy szociális gazdasági fejlődés mindannyiunk számára kívánatos. A szociális helyzet javítása, a foglalkoztatási helyzet javítása mindenképpen követendő célkitűzés. De ez nem csak egy ötletfelvetés volt, vagy egy lárpurlár öncélú munka, hanem ez az Európai Uniós szociális gazdaság megvalósításának az egyik módszere. Fontos, hogy a célkitűzéseket kövessük, és hogy olyan mutatóink is legyenek, amelyekkel tudjuk mérni az eredményeket és a teljesítményt. Mindazok az intézkedések, amelyek elindulnak a 3A érdekében, mindenképpen az egész Európai Unióra kell, hogy vonatkozzanak, és nem csak az eurozónára. Mikro. Amennyiben a bizottság, mondja Dönano képviselő, a versenyt tisztességes és szabaddá akarja tenni, akkor gondolkozunk el azon, hogy ha ennyire különböző szociális rendszerek működnek az európai tagállamokban, akkor hogyan valósulhatna már meg egy szabad és tisztességes verseny. Itt van ez a kiküldetési irányelv is, amely több kérdést vet fel, és több problémát vet fel, mint amennyit megold. A mezőgazdasági válság egyre mélyebb lesz, és a, ez a kiküldetési irányelv csak mélyíti majd a mezőgazdasági válságot, és vice versa. a szociális jogalkotás nem megfelelő Európában, és amennyiben egyfajta szociális harmonizációt szeretnénk elérni, akkor fiskális harmonizációra is szükség van. Enélkül nem megy. Polcsak képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eredetileg másról akartam beszélni, de az előttem szóló arra indított, hogy leszögezzem, hogy ennek az ellenkezője igaz. A növekvő versenyképesség javíthatja a szociális védelem színvonalát. Ugyanakkor egy gazdaságilag erős Európa nem lesz automatikusan szociálisabb. Sőt, minden a tagállami akaraton múlik, éppen ezért úgy gondolom, hogy a tagállamokat ösztönözni kell. A legnagyobb veszély az, hogyha túl specifikusan ö, alkotjuk meg az európai szintű jogot, és nem adunk a tagállamoknak megfelelő mozgásteret. Most Tyson asszonynak adok szót, hogy foglalja össze a vita tanulságait. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők! Szeretném megköszönni ezt a vitát is. Nagyon sok meglátást hallottunk, és támogatást érezünk az irányban, hogy érzékelik a, a jelentőséget a AAA, a szociális AAA programnak, ám nagyon sokan rákérdeztek pontosan mire van szükség ahhoz, hogy elvégeztessek ezt a munkát. Valóban látunk problémákat, amelyeket szem előtt kell tartani, és osztom azokat az aggályokat, amelyek a válság utóhatásait illették látnunk kell, hogy egyre nő a szegénység sok helyen Európában továbbra is, és az a célunk, hogy csökkentsük a szegénységet, amely, mint mondtam, megnőtt a válság alatt. Sikerrel, sikerült helyenként csökkenteni az ifjúsági munkanélküliséget, nem továbbra is 4,5 millió fiatal nem talál munkát, ez meg, még mindig túlzottan, túlzottan magas. Különösen a tartós munkanélküliség ellen kell dolgoznunk, és az is látható, hogy szegmentáltá vált a munkaerőpiac sok területen, és fel kell lépnünk, meg kell próbálnunk e, úgymond ellen lökést adni ezen folyamatok ellen. A válság utóhatásait kell megküzdenünk, ám a világ közben nem állt le. Hosszú távon is szembe kell néznünk kihívásokkal, a társadalom a gazdaság és a munkaerőpiac tekintetében. A társadalom demográfiai fejlődése, a család struktúra változása, a, a dolgozónők helyzete, a gazdaság és ember a munkaerőpiac globalizációja, digitalizáció újja, új munkamodellek kialakulása és üzleti modellek kialakulása azok a tényezők, amelyek meghatározzák ezt a környezetet. Nem lehet ezek ellen küzdeni, hanem figyelembe kell vennünk ezeket, és úgy kell a szociálpolitikát alakítani, hogy azok az emberek, akiknek szüksége van védelemre, megkapják ezt, hogy új lendületet vehessenek az életükben, és ismét aktívakká válhassanak. Azt is meg kell vizsgáljuk, mi szüksége van ahhoz, hogy az egyenlőtlenségek ellen harcoljunk, hogyan tudjuk a társadalom igazságoságát javítani, hogyan tudjuk azokat a, azokat a ö, ö, megdermett helyzeteket, amelyek a gazdaságot bénítják, felazítani, hogyan lehet több konvergenciát, felfelé tartó konvergenciát biztosítani a társadalomban. Persze nem egyszerű kérdések ezek, meg kell nézzük, mit lehet tennünk azért, hogy egyenlő esélyeket teremtsünk, egyenlő hozzáférést a munkaerőpiachoz, milyen oktatásokra, képzésekre van szükség, nem csak a fiatalok esetében, hanem a lifelong learning tekintetében, a, a szakis, szakismeretek frissítésében, egy életen át való javításában, hogyan tudunk napirendet szabni. Az, azt is hogyan, meg kell vizsgáljuk, hogyan tudjuk a, a szociális társadalom védelmet, társadalom biztosítást javítani, hogyan tudunk tartós munkahelyeket teremteni és fenntartani, ahol azokkal a kockázatokkal is foglalkoznunk kell, amelyek fennállnak adekvát módon, megfelelő munkakörülményeket biztosítva. A, mindeközben látnunk kell, hogy ez nem egy, egy, egy magában álló szakpolitika, amit európai szinten tudnánk kezelni, itt a tagállamok közös munkájára, közös gondolkozására van szükség ahhoz, hogy egy jobb együttműködés révén tudjuk javítani a helyzetet. Ösztönözni kell, inspirálni kell az embereket, és ez politikai felelősség is. A megfelelő ö, jogokat alkalmazva, a szociális partnereket bekapcsolva, velük konzultálva kell előrelépnünk, segítve egymást a jobb megoldások és igazságosabb megoldások kialakításában és végrehajtásában helyben. Ez pedig közös munka kell legyen, közösen kell elvégezzük különféle szinteken, szakpolitikai szinteken a szociális partnerekkel. Szeretném újra meghívni önöket arra, hogy ezt a paket dokumentumot, azt a csomagdokumentumot, amiről beszéltünk, és amely a szociális európai szociális pillér miben létét magyarázza, pontosítja. Ez csak egy első ábrázolása azoknak a feladatoknak, amelyeket meg kell határoznunk, egyfajta ösztönző együtt gondolkodásra. Ez egy staff working document, amelyet tovább kell vigyünk, elsődleges jogszabályokban, másodlagos jogszabályban, nemzetközi jogszabályokban, soft law-ban meghatározva azokat a keretfeltételeket, amelyek révén keményen dolgozva a tagállamokkal együtt tudjuk támogatni ezt a munkát, és jó figy figyelme kell a gazdasági tendenciákra, trendekre, ezeket is elemezni kell. Ezeket tartalmazza, tehát a csomagban a dokumentum, és persze a nemzeti parlamenteket is meg kell hívjuk, meg a kormányokat, a szociális partnereket, a gazdaság, az ECOSZOK bizottságot, hogy mindenki végezze a saját feladatát, hogy közösen tudjunk egy olyan tervet létrehozni, amely megállja az idő, a jövő próbáját, ahogy a úr is mondotta, amely a fiatalok a gyermekek és a fiatalok tekintetében is látja a társadalmi célokat. Egy olyan szociális piacgazdaság fenntartását teszi lehetővé, amely megőrzi értékeinket, és ezeket, ennek célját kell megvalósítsuk, és így tudjuk elérni ezt a társadalmi AAA érdemégyet, amelyet kitűztünk magunk elé. Arról kell gondoskodnunk, hogy gazdasági növekedés legyen, és a gazdasági növekedés olyan legyen, hogy a munkahely teremtésnek ad lendületet még az a jó minőségi munkahelyek létrehozásához, és megfelelő szociális védelmet is kínál az embereknek. Ez a feladat persze nem csak szép szavakkal leírva ezt, hanem igazi kötelezettségvállalásokkal közös irányban húzva, dolgozva, valóra váltva ezeket a terveket. Persze ez pontosan meg kell határozni ezek miben létét, és ezért a szociális jogok Európa pillére, amely ma indult el, nagyon jó irányszab. Egy széles körű vitában kell ezeket meghatározni, a szociális Európát korholták sokan, hogy ez nem működik. Hát mióta e, Európában dolgozom, többek közt e parlament pacsorait koptatva is, azt kell mondanom, hogy azon dolgoztunk, hogy a legszélesebb körű vitát alakítsuk ki a szociális Európa meghatározásában a jövőre vonatkozóan is. Meg kell kezdjük a közös munkát, az együttműködést, meghatározva a célokat, és akkor tényleg tudunk jó dolgokat nyújtani az emberek számára, kézzelfogható eredményeket nyújtva azoknak, akik hozzánk fordulnak, akik Európától lehetőséget várnak, azon emberek is, akiknek kevesebb szerencséjük volt az életben, ám akiknek szintén lehetőséget kell teremtenünk, hogy őket is a fedélzeten tartsuk, hogy, hogy, hogy a társadalom kötelékében tartsuk őket életük olyan szakaszaiban is, amikor segítségre szorulnak. Köszönöm szépen a vitát, elnök asszony, és várom az együttműködést ebben a témadossziéban. Thank you, Commissioner, for the strength of your statement uh, here this evening. And Köszönöm szépen. Most akkor jön az őrségváltás, és kérem, hogy uh, foglalja el helyét a következő biztos az első sorban. Jurova biztos asszonyt várjuk. Folytatjuk a vitát. Most Kinicsi asszony jelentés